egy kinevezés kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, és hogyha nem kapunk ezzel kapcsolatban észrevételeket, akkor ezt megtudjuk. Holnap 9 órakor, június 9-én folytatjuk, 9 1 óráig, majd 3 órától a naprendet elérhetővé tettük az Európai Parlament weboldalán, és ezzel az ülést berekeztem.